Kedves kollégák, akkor folytassuk. Lehet, hogy akkor egy kicsit hamarabb is befejezhetjük a mai munkát. Schönes Hämmerchen. <laughs> Tetszik ez a kalapács. Nem, nem, azért nem fogok elkezdeni dobálózni ezzel a kalapáccsal, kedves kollégák. Folytassuk. Ki korán kell aranyat le, lehet, hogy hamarabb el tudunk, haza tudunk majd menni. De ez a vitánkat nem zavarhatja meg, persze. Nézzük a kilencedik napi rendi pontot. Állásfoglalás tervezett költségvetésről 2018-as költségvetésről a háromadó egyeztetés mandátuma. Morten Lokegárt előadó itt is van. Közülünk néhányan az elmúlt mandátum időszak alatt dolgozott már Morten kollégánkkal. Morten, örülök annak, hogy itt vagy nálunk a Kulturális Szakbizottságban. Módosítok, benyújt benyújtásának a határideje május másodika 11 óra. Hát ez már majdnem holnap. Május 30-án szavazunk mi, de az illetékes szakbizottság, a Költségvetési Bizottság. Meg is adom a szót Mortennek, tessék. Thank you, Chair. And, uh... Köszönöm szépen elnökasszony. Milyen nagyszerű, hogy itt lehetek újra. Köszönöm szépen a kedves bevezető szavakat. Örülök, hogy ebben a kellemes szakbizottsági körben lehetek ismét. Egyfajta déjà vu alakul ki bennem, hiszen a költségvetés előadója voltam az előző ciklusban is, és ez a déjà vu oka legutóbb is nagy öröm volt számomra, úgyhogy remélem ebben a körben is hasonlóan alakul, meglátjuk. Minden esetre jó, hogy újra itt lehetek. Engedjék meg, hogy röviden kiemeljem a véleménynek a főpontjait. Azt gondolom, hogy azt mondhatom, mivel távol voltam az utóbbi egy évben a szakbizottság következtetéseire, támaszkodtam, sok újdonság nem merült fel, talán csak néhány dolog, de semmi nagy szabású. A vélemények meglehetősen kiegyensúlyozottak és vitamentesek a szakbizottságnál, ez jó. Néhány dologra szeretném a figyelmet ráirányítani. Sajnálatunkra van, hogy az Erasmus pluszra javasolt keretet felülvizsgálták a tanácsnál, 100 millióra csökkentették Azt gondolom, hogy ez ügyben valamit tennünk kell, hogyha van erre lehetőség. Ez az egyik legfontosabb szempont a munkánkban. Meg kell vizsgálni, hogy mit tehetünk ez ügyben. Aztán a szolidaritási testülettel kapcsolatos javasolt keret szintén nagy mértékben az Erasmus Plus-ra támaszkodik, 58 millió erejéig egész pontosan, és ezt elnök asszony már egyeztettük korábban, hogy ezt a pontot is újra föl kell vetni majd. Mert az Erasmus Plus-tól forrásokat megvonni egyszerű, sőt túl egyszerű szerintem. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nehezen találja a forrásokat, nem találják a pénzt. Sőt, hogy egyáltalán vitát nyissunk erről, mert az sem biztos, hogy könnyű. Minden esetre a forrást kellene valahol megtalálni és előteremteni. A harmadik szempont, amit hangsúlyoznék, a kreatív Európa kulturális alprogramja, illetve a polgársággal kapcsolatos 11 és 16 százalékos részarány 2016-ban szintén frusztrált reakciókat váltott ki, és a program működését is akadályozta. A többletforrás igénylése 2018-ra valójában a célok hatékony elérését szolgálná. Ezt fontos látni és hangsúlyozni. Ezek a feladatok jelölik ki a feladatunknak a kereteit. Aztán a szinergia hatások, a kultúra és az oktatási programok, illetve az FC és a európai források között, a Kreatív Európa garancia programja az EFSIN keresztül a kulturális és kreatív ágazat működését szolgálná, illetve a növekedést. Ötödik pontként üdvözlendőnek tartjuk a kulturális örökség európai éve megrendezését 2018-ra 7 millió eurós kerettel és ez valóban friss keretet jelent, úgyhogy mindig jó dolog, hogyha friss pénz áll a házhoz. Végül, de nem utolsó sorban, záró évébe ért az Európa újragondolása elképzelés, és annyit tudok mondani, hogy konstruktív párbeszéd, egyeztetés zajlott az Európai Bizottsággal a projekt folytatásáról. Hogyan tudjuk beilleszteni a 2020-as programokba, ezt a kérdést kell megoldani, illetve a 2020 utáni időszakra. Ahogy elnök asszony is előre bocsátotta, az előrelépés lehetősége a következő elemek mentén lehet, lehetséges. 1500 karakterben igyekeztünk megfogalmazni, ennyi áll a rendelkezésünkre egy vélemény keretében. Tehát folytatjuk az egyeztetéseket, és várjuk majd az önök bemenő adatait, álláspontját. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Egy valamit szeretnék kiemelni az elhangzottakból. A koordinátori ülésen is beszéltünk a Move to Learn, Learn to Move programról. A bizottság kísérleti projektként javasolta ezt az ő, bocsánat, az Európai Parlament elképzelésére az ingyenes vasúti jegyel kapcsolatban. De azt nem tudjuk elfogadni azt, hogy hozzányúljanak az Erasmus Plus-hoz, megkortítsuk két és fél millióval, mert akkor leveszünk 2,5 milliót itt, 2,5 milliót ott, és akkor már nem lesz. Nem lehet az Erasmus Plus-t megfosztani a pénzektől, itt ezt is világossá kell tennem. Az árnyék előadónak adok szót, Szojevszki úr. Pani Przewodnicząca, szanowne koleżanki i koledzy. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim elég ritka az, hogy olyan helyzetben vagyunk, ahol támogathatjuk azonnal azt, amit a jelentéstevő mondott, de valóban a három legfontosabb gondolatot megemlítette, és ezek azok a gondolatok, amelyekkel egyetértünk. Azonban valami szomorúval kezdeném, úgy tűnik tapasztalatainkból, hogy amikor a bizottság pénzforrásokat biztosít valahol, akkor máshonnan azt rögtön el is veszi. Most is ezt látjuk. Azt az ígéretet kaptuk, hogy az Erasmus Plus-ra szánt összegek növekedni fognak, illetve a Kreatív Európa esetében is több pénz áll majd rendelkezésére. 200 milliós emelés történt, majd 100 milliós csökkentés, Aztán látjuk, hogy mire kellene használni ezeket a forrásokat. Itt új gondolatok vannak. Három aggályt fogalmaznék meg ezzel kapcsolatban. Az első, hogy az Erasmus Plus teljesíteni tudja a feladatát, hiszen elég nehéz megvédeni ezt a programot, nagyon nehéz, és úgy tűnik, hogy nagyon szerények a pénzforrások. Ismét növekedésre van szükség, vagy legalábbis csökkenteni kellene a bizottsági megszorítás csökkentést. Aztán második megjegyzésem, ami az Európai Örökség évét illeti. Nos, nagyon nehéz volt, de sikerült elérni, hogy bizonyos részeket további pénzforrásokból finanszírozunk, azonban bizonyos részeket a Kreatív Európa, Európa programból fogunk finanszírozni. Tehát nem teljesen pozitív azért az erre vonatkozó hír. A harmadik megjegyzésem, volt még egy új program, az Európai Szolidaritási ö, Stület, és attól tartok, hogy ezt ismét majd más programokból fogjuk finanszírozni, mint például a Kreatív Európa programból. Aztán még két technikai megjegyzés, hogyha megengedik. Először is el kell győződnünk arról, hogy a kifizetésekben nincs késlekedés. Ezek mind kicsi testületek, minden kifizetési késlekedés nagy fájdalommal jár. Kis szervezetekről van szó, kis ügynökségekről, amelyek számára nagyon nehéz a finanszírozás, saját munkájukat, saját pénzüket fektetik be, tehát nem várhatnak túlságosan hosszú ideig a kifizetésekre. Meg akkor is, hogyha számunkra itt az Európai Unióban ezek kicsi összegeknek tűnnek. És még valami, ami a kísérleti projekteket illeti. Ezek alulfinanszírozottak. Nincsenek friss források, és a már létező kísérleti projekteket is nehéz ö, finanszírozni. Oh, bitte so roundabout Rami. Luigi Mogano. Grazie, Presidente, come eh, anticipato. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Morgano kollégát képviselem, a gazdasági bizottságban szavaznak, ezért képviselem én őt, és ismertetni fogom gondolatait a szobanforgó témára vonatkozóan. Először is köszönjük az előadónak a nagyon jól felépített állásfoglalást. Ez mutatja, hogy a prioritásaink között prioritásainkra vonatkozóan messze menő az együttértés. Talán két dologra még egyszer utalnunk kellene az Erasmus Plus kapcsán. Néhány finanszírozás újbóli központosítása, valamint a hármas kulcsakcióval kapcsolatos döntések, melynek cselekvési tervét támogatni tudjuk. Be kellene, be kellene vennünk a szövegbe egy külön bekezdést, mely beszélne arról, hogy az önkéntes testület, valamint a szakmai jelleg között különbséget kell tennünk minőségi munkahelyeket nem helyettesíthetünk, e, nem válthatunk fel egy önkéntes megközelítéssel. Az kulturális örökség európai évét illeti, nagyon fontos az, hogy a finanszírozás a politikai egyességnek megfelelően történjen. Más lesz tehát, mint a Kreatív Európa program esetében. Az FC-ben, vagy legalábbis FC, hasonló, FC célokhoz hasonló célokat szerettünk volna. A két programot egybe kell fogni, mert az európai gazdaság számára oly fontos területek ezek, és a növekedést segítjük ezzel elő. A számvevőszék jelentésére árnyaltabban ki kellene térni, az ifjúsági garanciáról, az ifjúsági nélküliségről említést tévén. Támogatni kell a kínálati politikát ezen a területen végezetül. A kulturális szakpolitika, valamint az alulfinanszírozottság nehézségei, olyan finanszírozási mechanizmust kellene találni, melyben ténylegesen saját eszközökből történ a finanszírozás a nemzeti hozzájárulásoktól függetlenül. Ez 2020 után kellene ezen elgondolkoznunk. Lesznek módosítók az említett pontokban, de nagyon jó az együttműködés a különböző frakciók között. Köszönöm szépen. Helga? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Mortennek is a javaslatokat. Osztom a véleményét, főleg a felülvizsgálatával kapcsolatban az Erasmus Plus esetében 200 millióra emeltük, aztán csökkentették 100 millióval, 50-et már 2017-re alokáltak, így ezzel a politikai fejleménnyel nem lehetünk elegedettek. Van még valami, de nem újdonság. A szolidaritási testületet nem lehet az Erasmus Plus-ból finanszírozni. A Creative Europe és a Europe for Citizens esetében túl alacsonyak a költségvetések, és a sikerráta is így halmozódik a frusztráció, az emberek odakint frusztráltak, és egyetértek azzal, hogy a kulturális oktatási, az FC és az ízi alapok között nagyobb szinergiát kell megvalósítani. Még elmondanám azt, hogy az Erasmus Plus és a Creative Europe esetében a migránsokkal és menekültekkel való együttműködést is jobban be kellene ide vonni. Használjuk fel az eszközöket, művészi eszközöket arra, hogy ők is részt vessenek a társadalmunk munkájában ilyen tekintetben van mit tennünk költségvetési szempontból, de magával az elképzeléssel kapcsolatban is jobban oda kell rájuk figyelnünk ezen a területen is. Köszönöm szépen. Julie Ward, maximum két percben tessék. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindennel egyetértek az elhangzottakból. Fontos továbbra is befektetni a művészetekbe és a kreativitásba. Ezzel pénzt spórolunk meg. Ha jó kultúraközi programokba fektetünk bele, és a kulturális csereprogramokba, akkor európai értékeket támogatunk, és gondoskodunk arról, hogy a közösségeinkben senki se radikalizálódjon, hogy mindenkit bevonjunk. Megemlíteném Törökország kérdését is különböző művészeti projektekkel, szervezetekkel, civil társadalmi szervezetekkel és ifjúsági szervezetekkel tartom a kapcsolatot Törökországban. Úgy érzem, hogy nem szabad őket azért büntetnünk, amit a kormányuk tesz. Meg kell találnunk a módját annak, hogy hogyan folytathatjuk a programok finanszírozását, abban az esetben, ha a program kulturális önkifejeződés eszköze. Tudom, hogy a Kulturális Intézetnek lesz némi forrása erre, mi partnerként hozzájárulhatunk, ez nagy mértékben segítene rajtuk. Köszönöm szépen a bizottságnak. Frederik Frimayer úr, itt van? Frimayer úr, tessék. Oui, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm szépen ezt a támogatást, amelyet emellett a program mellett felsorakoztattak a kultúra és az ifjúság támogatására, és elsősorban a fiatalok, az oktatók, az egyetemisták, a művészek lesznek a kedvezményezettjei ennek a finanszírozásnak a többéves pénzügyi keretben. És ez az Erasmus Plus esetében plusz 100 milliót jelent. A nehéz helyzetben mi is sajnálatosnak tartjuk, ahogyan hallhattuk, hogy a 200 milliós plusz helyett végül ennyi maradt, és ezt a plusz forrást a lehető leghatékonyabban kell majd felhasználni 2017-től kezdve a fiatalok, illetve a kultúra támogatására a felvevő képességet is megemelve. Meghatározó volt a 2018-as kulturális örökség éve szempontjából is az önök támogatása, és ez örömteli, hogy 2018-ra 4 milliós keretet kapott ez a kezdeményezés. Még akkor is, hogyha a Kreatív Európa keretében erre már e, szerepet forrás. Tehát a 2018-as költségvetés a program megvalósítását lehetővé teszi, és olyan kiváló minőséget szeretnénk, mint az Erasmus Plus esetében, amely az utóbbi években 100%-ig fel is használta a keretét, és 2017-ben már jó ütemben halad teljes sebességgel a célok felé. És 2018 ennek a programnak az életében már az utazó sebesség folytatását hozza. A források rendelkezésre állnak, és a jövőbeni évek továbbfejlesztés lehetőségét hozzák majd az Európai Bizottság. Ennek jegyében készül a finanszírozásra, sőt az utóbbi években felhalmozódott hátralékot is sikerül majd ledolgozni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy egészséges megközelítést tükröz, és ennek alapján mondom, hogy utazó sebességet ér majd el ez a program. Ezzel párhuzamosan, ahogy önök is tudják, a költségvetési profil szintén a program vége felé csúszott az, utóbb, az utolsó évek jelentik majd a forrásoknak a zömét, és a források nagy része 2018-ban mutat majd növekedést. A Kreatív Európa például 2017-re plusz 20%-ot, az Erasmus plusznál pedig 12%-ot jelent, és ez a harmadik országokkal való közös munkát is elősegíti. Végül a szolidaritási testületről szeretnék beszélni. Itt az egyenlőség talaján állva megtörténtek az előkészületek, és a 2018-as költségvetést kidolgozta a biztosok kollégiuma. Részben átcsoportosításból fogják majd kigazdálkodni ezeket az összegeket a jelenlegi költségvetési tartalékokból, ami mínusz 25%-os összeget mutat, illetve legalább 25%-ot. 60 millió euró per év nagyságrendben állnak rendelkezésre források, és a kreatív Európának a végrehajtását nem veszélyezteti, tehát a jelen forrás bőség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Köszönöm azt is, amit elmagyarázott a szolidaritási testület kapcsán. Ennek nem örülünk, mert abban reménykedtünk, hogy a rendelkezésre álló 15 milliós többlet ténylegesen arra a célra ö, szolgál majd, amelyre betervezték. Majd májustól még foglalkozni fogunk ezzel a vitával. Köszönöm megjegyzéseit. Lokegárd úrnak adok szót zárásképpen, és utána folytatjuk a költségvetésért felelős főelőadónkkal, aki már itt van, nagyon köszönöm, hogy már el is jött, Lokegár úr, tessék. Uh, köszönöm szépen, nagyon röviden fogalmaznék, szeretném emlékeztetni önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje május másodika, tehát a jövő hét, és május 13-án kerül sor majd a szakbizottsági szavazásra. A költségvetés tervezetet majd május közepén mutatja be a bizottság, és ahogy a is elmondta, tisztelt elnökasszony, beszélünk majd más kérdésekről is, valamint természetesen egy véleményt is készítünk majd, amelyről júniusban beszélünk, illetve júliusban szavazunk. Tehát ez az ütemterv. Köszönöm szépen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Igen, nagyon szépen köszönöm, Morten. Neked és árnyék előadóidnak jó munkát kívánok. És akkor most következzen a főelőadóval való vita, 2018-as költségvetés Muresán kolléga, üdvözlöm itt. Jó lett volna, ha itt foglal helyet mellettem, de ha ön inkább ott lent szeretne ülni, az is teljesen rendben van. Örülünk annak, hogy a mai napon ismerteti a 2018-as költségvetés prioritásait. Mi is el fogjuk mondani önnek, hogy melyek a mi prioritásaink. Tudom, hogy ön most turnézik és ellátogat az összes szakbizottság, mégis előre jön. Jó. Yeah. Speise auch gut. <laughs> Ich weiß, dass Sie im Moment die durch alle Ausschüsse machen. Tudom, hogy jelenleg túrnézik a különböző szakbizottságok között. Fáradtságos munka ez, de nagyon hasznos munkát végez. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon itt van velünk. Körülbelül 5 percre szót adok önnek, és utána Megadom a szót Morten Lokegárnak is, hogy ő ismertesse önnel a mi prioritásainkat tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen, tisztelt kollégák, hogy fogadtak ma délután. Ahogyan elnök asszony is elmondta, az összes parlamenti szakbizottsághoz ellátogatok, és a parlament politikai prioritásairól beszélünk, illetve az Európai Unió prioritásaira a költségvetés tekintetében jövő évre vonatkozóan, hiszen a következő évre vonatkozó iránymutatást elfogadtuk, márciusban beszéltünk erről, és itt megszülettek a költségvetési prioritások a következő esztendőre. Most pedig várjuk a költségvetés tervezetet, amelyet a bizottság nyújt majd be május végén, és ezután rendkívül fontos lesz, a tanácsa való tárgyalás sikerét illetően az, hogy a parlament határozott álláspontot képviseljen egységben. Ezért nagyon fontos tudnom, hogy a, mik a prioritások az önök számára. Ezért e, részben azért jöttem, hogy elmondjam én, hogyan látom a dolgokat, de e, főleg azért, hogy meghallgassam, hogy önök mit kívánnak elérni az év során a tárgyalások segítségével. A mai jelenlétem az együttműködésünk kezdete, reményeim szerint a párbeszédünk kezdete, és a költségvetés tervezet megszületése után nagyon fontos lesz majd meghallgatni az önök véleményét, illetve fontos lesz tudni azt, hogy hova helyezzük a hangsúlyt. És így megfelelő finanszírozást érhetünk el. Ami a következő évet illeti, szerintem először is a növekedés, a munkahelyteremtés nagyon fontos, illetve az állampolgárok biztonsága, hiszen ezt várják tőlünk az állampolgárok, munkahelyeket várnak, illetve biztonságot. Az elmúlt két esztendőben természetesen a menekültügyi válsággal kellett szembenéznünk, és a mozgatható forrásokat erre szántuk az Európai Unió költségvetésből legyen szó, akár az afrikai alapról, az, e- a törökországi eszközről, de természetesen a munkahelyteremtés nem fog megvalósulni magától, erőfeszítés nélkül. Ezért úgy gondolom, hogy az első számú prioritás számunkra a növekedés és a munkahelyteremtés, a gazdaság megerősítése, versenyképesítétele, illetve vonzóvá tétele a magánberuházók, befektetők számára. Hiszen ez a munkahelyteremtéshez vezet majd. Tehát az innováció, az infrastruktúra, a KKV-k, a vállalkozások támogatása, különösen a fiatal vállalkozók támogatása. Nos, ezek azok a területek, amelyeket szeretnék látni a Horizon 2020-ban, az Európai Összekapcsolási Eszközben, a COSME-ban, a KKV-kat célozza meg, illetve a fiatal vállalkozókat. Aztán ott van a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezés, illetve az Erasmus. Az Erasmus rendkívül fontos számomra, mert egyrészt 30 éven keresztül biztosította, illetve bizonyította az életképességét, illetve másosorban a kutatások nagyon jól mutatják, hogy a munkaadók különösen amikor a fiatalokat alkalmazzák, akkor a nemzetközi tapasztalatokat nézik e, értékelik ezt, itt a munkaadók mintegy 30%-áról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a fiatalokat felfegyverezzük azzal a tapasztalattal, amelyre szükségük van ahhoz, hogy jobban érvényesüljenek a munkaerőpiacon amikor munkahelyet keresnek. Az Erasmus esetében a jó hír az az, hogy a tanácsa való tárgyalások során, illetve a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata során egy további 100 millió eurót kaptunk az MFF végéig, és a következőről is szeretném tájékoztatni önöket. A parlament elvégezte a házi feladatát, és mindent elfogadott az MFF felülvizsgálata kapcsán, amire szükség volt. A tanács általános ügyek tanácsának napirendjén napirendjéről levették ezt a kérdést az Egyesült Királyság kérésére azért, mert az Egyesült Királyság nem akar szavazni az MFF felülvizsgálatáról a választásokat, az Egyesült Királyságbeli választásokat megelőzően. Hogy a két-három hónappal ezt elhalasztjuk, az nem jelent kockázatot, hiszen ami a Horizon 2020-at, illetve az összekapcsolási eszközt, az Erasmus, illetve a fiatalai munka, fiatalok mm, foglalkoztatásának programjait illeti, ott belefér a két-három hónapos csúszás. De ugye mi itt a parlamentben elvégeztük a feladatunkat, a háza feladatunkat, hogyha ez a tanácsban nem kerül elfogadásra, akkor ez kockázatot jelent. Nagyon sok projekt esetében, a fiatalok esetében, az oktatás esetében, ez pedig már veszélyt jelent. Ezért kölcsönös érdekünk az, hogy jelzést adjunk a tanácsnak, illetve minden eszközt megragadjunk ö, arra, hogy kifejezzük, a tanácsnak is tiszteletben kell tartani a kötelezettségvállalását. És szerintem itt az önök szakbizottságának is nagyon fontos feladata van a fiatalkori foglalkoztatási program, illetve az Erasmus-t illetően, ami pedig a kultúra és az állampolgársággal kapcsolatos kérdéseket illeti, ezekre is nagyon oda kell figyelni. Tisztelt elnökasszony, van még egy projekt, amelyet szem előtt tartok, ez a pán-európai hálózatok kérdése. A, minden évben foglalkozunk ezzel, Euronet Plus programmal. Ezt természetesen finanszírozunk, de itt a hosszú távra is ki kell tekinteni. Fölmerül, hogy a bizottság hisz-e ennek a programnak az életképességben, életképességében, ha igen, akkor egy stabil finanszírozást kell tervezni, azért, hogy hosszú távon gondolkodhassunk. Ha pedig úgy gondoljuk, hogy ez nem jó és nem életképes, akkor természetesen a, meg kell szüntetni a finanszírozást. Tehát ami a Euronet Plus-t illeti, várom az önök véleményét, illetve együttműködését. Tudniuk kell, hogy a hármas fejezetben rendelkezésre álló források korlátozottak, tehát minden elköltött cent esetében meg kell győződnünk arról, hogy az jó helyre kerül. Aztán a, tudjuk, hogy milyen kihívás előtt áll a Euronews Ukrajnában, Törökországban, hiszen nem kap további támogatást a köztelevíziózás. Itt a hálózat stabilitására is föl kell hívni a figyelmet, illetve meg kell nézni azt is, hogy a Euronews-t hogyan értékeljük. És mi lenne az iránymutatás az Európai Unió költségvetését illetően. Aztán, ami az Európai Szolidaritási Testületet illeti, illetve a 2018-as kulturális örökség kérdését. Nos, az Európai Parlament álláspontja mindig is az volt, hogy az új prioritásokat friss pénzből kell finanszírozni új forrásokból. Azért, mert amikor ezt az MFF-et kialakítottuk 2013-ban, akkor megvoltak a prioritásaink. De nem számíthattunk akkor a menekültügyi válságra, illetve nem számíthattunk kihívásokra a biztonság területén sem. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberek azt várják, többet tegyünk, a kormányok is ezt várják tőlünk, ehhez azonban további forrásokra van szükség, különben a folyó projektek veszélybe kerülnek. Egy példát mondanék, a Horizon 2020 keretében van egy nagy kutatási és beruházási projekt, és itt a sikerarány az MFF első két évében 13% volt, 19%-ra rúgott ez az előző MFF utolsó két esztendében. Ez azt jelenti, hogy van nagyon sok jó olyan projekt, amelyet már nem tudunk finanszírozni. Ez természetesen kihat a fiatal kutatókra, illetve a női kutatókra. A Horizon 2020-at érintette ez, Azért, mert ebben az esetben, illetve az európai összekapcsolási eszköz esetében csökkenéseket eszközöltek akkor, amikor az epsz t elfogadták. Úgyhogy vannak olyan projektek, amelyek jók, amelyeket finanszírozni kívánunk, ehhez azonban a tanács felé kell fordulnunk közösen, és azt kell mondanunk, hogy az új, forrásokhoz, az új projektekhez új forrásokra van szükség. Ami pedig a fiatalok munkavállalási kezdeményezését illeti, nagyon jól tudják önök is, hogy egy 1,2 milliárd euróval kívánjuk ezt növelni az MFF végéig, és ebből 500 milliót ebben az évben folyósítanánk. De ahogyan elmondtam, nagyon fontos az, hogy az MFF felülvizsgálata átmenjen, a tanácsból érkező hírek nem kielégítőek, többet meg kell tudnunk erről, illetve nyomást kell gyakorolnunk. Ami pedig a fiatalok munkavállalási kezdeményezését illeti, Nos, ennek kapcsán azt kell mondanom, hogy a fiatalkori munkanélküliség az egyik legnagyobb kihívás, és ezért is ezt csökkenteni kell, ezért is támogatjuk az 1,2 milliárd euró folyósítását. Azonban meg kell győződnünk arról, hogy a projektek eredményeket produkálnak, olyat, amelyet az emberek elvárnak tőlünk. A Költségvetési Bizottságban mindig nehéz forrásokat alokálni, hogyha születik olyan jelentés, amely arra enged következtetni, hogy a pénzek nem jutnak el a kedvezményezettekhez, vagy a projektek nem teljesítenek megfelelően. Tehát igen, továbbra is finanszírozni kell a fiatalok munkavállalási kezdeményezését, de ebben a tekintetben rendkívül fontosnak tartom az önök szakbizottságának véleményét is. Hogyha arra a következtetésre jutunk, hogy ezt frissíteni kell, javítani kell, fejleszteni kell, akkor ezelőtt is nyitott vagyok, hiszen olyan projekteket akarunk finanszírozni, amelyek működnek. És zárásképpen, tisztelt asszony, a kísérleti projektek és az előkészületi fellépések, nos, minél kevesebb a kísérleti projekt, annál könnyebb számomra a helyzet, hiszen annál könnyebb a döntés. De természetesen azt akarom, hogy jó és meggyőző kísérleti projekteket nyújtsanak be. Az eljárás pedig ugyan az, mint az előző esztendőben. Minden kísérleti projekt és előkészítési eszközt be kell nyújtani az Európai Bizottsághoz, hogy ezt értékeljék, és ennek a határideje elő mindig május harmadika, tehát ez egy ilyen előzetes értékelés. Azokat a projekteket is be kell küldeni, amelyeket már tavaly beküldtek, és jóvá hagyták azokat, de ebben az évben folytatni kívánjuk ö, őket. Tehát minden, amit finanszírozni kívánunk a kísérleti projektek keretében, azt be kell küldeni a bizottságnak előzetes értékelésre. A bizottság A kategóriát határozott meg bizonyos projektek esetében, ezeket finanszírozunk, és nagyon reméljük, hogy a B kategóriás projekteket is tudjuk majd finanszírozni, amely projektek azonban nem kapták meg ezt a két kategóriát, azokat nem fogjuk tudni finanszírozni. Tehát még egyszer a határidő május harmadika, és fontos, hogy megfelelő osztályozást kapjunk a bizottságtól. Nos, tisztelt elnök asszony, ennyit tőlem, és várom az önök véleményét, illetve várom a közös munkát az év során. Én vagyok a költségvetés általános jelentéstevője, ezért fontos az együttműködés. Köszönöm. Dank für diesen doch sehr umfassenden Überblick über Ihre Köszönöm szépen, hogy ilyen átfogan tájékoztatott bennünket a prioritásairól. Nagyon örülünk annak, hogy az Erasmus Plus a prioritás listán egy kiemelt helyet kapott. Jó hír ez számunkra, és akkor jó lesz majd az együttműködés is. Külön örülünk, én személy szerint, de gondolom a kollégák is külön örülnek annak, hogy az Euronet Plus is napirenden szerepel önöknél. Idén azzal a problémával szembesültünk, hogy e tekintetben nehézségek támadtak, mert a bizottság nem igazán akarta azt, hogy tovább finanszírozzák ezt a projektet. Nagy nehézségek alakultak ki. Ha e tekintetben sikerül egy költségvetési sort biztosítani a jövőre, az már nagy európai többletértéket jelenthet. Egész egyszerűen azt hiszem, hogy az Euronet Plusnál jó munkákat végeznek. Az előbb volt egy meghallgatásunk a Költségvetési Bizottság ellenőr, Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnökével, és az Euronews képviselőivel sok kérdést intéztünk a képviselők, az Euronews képviselőihez nem válaszolták meg ezeket a kérdéseket kielégítően, de ez most egy kiinduló pont és elmondhattuk közösen a véleményünket a Euronews-ról. Mindenesetre komoly aggályok merülnek fel a tulajdonosi struktúra, valamint a szerkesztési szabadság témáiban. Sok minden nem volt meggyőző a számomra abból, amit elmondtak, úgyhogy nem finanszírozható minden úgy, ahogy mostanáig ki kell értékelnünk, azonban még az elhangzott vitát. Ezt kívánnám. Igen, a tanácsból nem jó híreket kaptunk, ezek a hírek átszivárogtak hozzánk, és az, amit a tanács elindított, arról kellene most döntenünk. Jelen esetben a tanács, és sajnos újra Nagy-Britannia az, amely fékezi az egészet. Reményeink szerint a brit szavazás után a tanács hamar dönteni tud majd, mert ha nem, akkor ez egyik-másik projektet befolyásolja, negatív kihatással lesz rá. Ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Morten Lokegaard pontosabban fel fogja sorolni a prioritásainkat, utána pedig megnyitom a vitát. Morten először, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem ismételném magamat, hiszen az imént elsoroltam a prioritásainkat 5 perccel azelőtt, hogy ön megérkezett volna. Annyiban foglalnám össze a témát, hogy úgy gondolom, hogy egyet tudunk érteni a legtöbb ön által említett dologban. Úgyhogy köszönöm szépen ezt az átfogó helyzetismertetőt. Az önök prioritásai egybevágnak a mi szakbizottsági prioritásainkkal hogy össze tudjuk hasonlítani az iméntieket, például az Erasmus Plus a plusz forrásait a tanács csökkentette, sajnálatosnak tartjuk. Másrészt viszont nagyon jó hír, ahogy elnök asszony is említette, hogy mégiscsak folytathatjuk az Erasmus Plus egyértelmű prioritásának a biztosításával, hiszen ez messze a legfontosabb program, amelyel a szakbizottságunk, illetve jó magam is foglalkozik. A legutóbbi több éves pénzügyi keret tárgyalási körében én magam is ezzel foglalkoztam, amikor kaptunk egy kis hátszelet, amely segítette a, a forrásemelésnek az ügyét. Tehát azt hiszem, hogy itt a parlament, illetve a szakbizottság szempontjából is ez a kedvező fejlemény, illetve erre kell folytatnunk a munkát. Ami az Euronetet illeti, ennek az egyeztetéseiben is e, szerepeltem az utóbbi években, de elmondhatom, hogy 5-6-7 évvel ezelőtt is hasonló egyeztetéseket tartottunk. Az Euronet az pontosan ugyanolyan vitát jelent, mint a Euronews és az álláspontom is ugyanaz, mint akkor. Az Euronet egy nagyon kellemes kis projekt, több éve fut már, számos hatástanulmány készült, ami kimutatta, hogy nagyon értékes hálózatról van szó. Nehézségek felmerültek, igen, pénzügyi értelemben, de őszintén az Európai Bizottság volt ennek az oka. A bizottság nem tudott határozott döntést hozni, több évig ellene dolgozott, és a jó hír, hogy forrásaim szerint hangsúly eltolódás jelent meg, tehát az Európai Bizottság úgy tűnik más vágányon halad az utóbbi időben, és végre elkezdte elősegíteni ennek a projektnek a helyzetét, ami szép jövőt vetít elénk a forrásokat tekintve. Én nagyon is emellett lennék, és úgy gondolom, hogy sok éve nagyszerű munkát végeznek korlátozott eszközökkel a kollégák, ráadásul évenként zsugorodó költségvetéssel. Egyetértek a következtetéseivel, illetve a helyzetértékelésével. Döntést kell hoznunk, ki kell alakítani az álláspontunkat, és én egyértelműen úgy látom, hogy előre kell vinnünk ezt a projektet, ami a mm, elnökasszony állásfoglalását illeti. Én nem untatnám a múlt felvázolásával, egyetértek azzal, amit elmondott. A Euronewsnak a sokszínű története most már jó pár éves. A meghallgatáson nem tudtam itt lenni, de nagyon szívesen megnézem, hogy mi hangzott el, illetve a következtetéseket is megvizsgálom. Mert sok éve óriási összegeket fordítottunk erre a célra, és nem tettük fel a megfelelő kérdéseket. Hogyha engem kérdeznek erről, jobb gazdái kell legyünk a forrásoknak. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e további felszólalónk? Szevszki úr, utána pedig Helga Trüppel kap szót. Krucsutko. Egészen röviden szeretnék csak fogalmazni. Pozitívnak találom a következőt azt, hogy az előadó úr ilyen mértékben tisztában van a prioritásainkkal. Sok mondani való nem is maradt számomra, egy dologra térnék csak ki. Említette, hogy a biztonság mind a tanács, mind az Európai Bizottság számára prioritás. Ebből nekem az hiányzik, hogy Európa biztonságáért Például a dezinformálás elleni küzdelemmel kell fellépni. Itt arra gondolok, hogy az európai televízió, a tájékoztatás támogatandó, és én azt találom mindebből a lényegnek, hogy az európai biztonságot a propaganda elleni küzdelem, a dezinformálás elleni harc segíti elő. Például olyan portálok visszaszorításával, amely Szíriába önkénteseket toboroz. Készült itt egy véleményünk, amely egyértelműen megfogalmazta, hogy erre kell forrás biztosítani. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Igen, köszönöm szépen, hallgató Trupl, Köszönöm szépen, köszönöm, amit elmondott. Azzal kezdeném, amit elmondott a bizottság általános céljáról foglalkoztatás és biztonság témájában. De fontos a fogadás, a nyílt társadalom és az ökológiai átváltozás. Csak akkor biztosítható európai jövője, ha ezeket egymás mellé helyezzük. Mert szükség van az oktatásra, a kultúrára is ahhoz, hogy aztán ebből legyenek munkahelyek is. Szélesebb képet kell szem előtt tartani. Nem fogom elismételni azt, amit Morten Lokegár elmondott. Az Erasmus Plus költségvetését növelni kell, nem szabad ebből pénzeket kivenni. A 2018-as költségvetésre vonatkozóan ez egy világos üzenetünk. A Europe for Citizens program tekintetében ha szeretnénk elérni a céljainkat, említettem a célokat, nyílt társadalom, lehetőségek a migránsok, menekültek, hátrányos helyzetű csoportok és fiatalok esetében, akkor ilyen tekintetben többet kell tennünk. Még két dolgot hangsúlyoznék, számunkra ezek is jelentősek. A luxdíj jó igazgatása, ezzel mutathatjuk azt, hogy hogyan lehet embereket bevonni az európai szintbe, így lehet biztosítani a filmgyártást saját nyelven. És itt van még az Európai Történelemháza, ennek költségvetése is megfelelő kell, hogy legyen. Majd erről beszélünk a 2018-as költségvetés kapcsán. Igen, köszönöm szépen ezt a két fontos megjegyzést a az Európai Történelemházát a jövő héten nyitjuk meg. Alkalmunk nyílt arra, hogy vessünk rá egy pillantást, még nem volt teljesen kész. Szkeptikusan álltam hozzá a kérdéshez, de úgy tűnik, hogy mégis sikeres ez a projekt. Fontos, hogy megfelelő eszközöket biztosítsunk a számára ne csak a nyitás legyen sikeres, hanem majd később a ház működése is. A bizottságtól Fimájer urat kérdezném, hogy kíván-e nyilatkozni. Nem? Rendben van. Akkor Muresán úr, öné az utolsó szójoga, mondjuk így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kollégák, mindaz, amit elmondtak a Euronettel, a Euronews, a Lux díjjal, az Európai Történelemháza témakörével kapcsolatban, mindezt elviszem majd magammal tanulságként az Erasmus Plus számomra kezdettől fogva nagyon fontos volt, és nagy tanulság. Valahányszor a költségvetésről nyilvánosan elmondok valamit, mindig szóba hozom, mert úgy gondolom, és valóban ez a véleményem, hogy ez egy jó befektetés a fiatalokat, nem csak hasznos ismeretekkel látja el más európai országokkal, illetve más nyelvekkel kapcsolatban, ami aztán később fontos lesz a szempontjukból, hanem sikeresebbé teszi a munkavállalásukat, és Európáról is többet tudnak meg, kevésbé kiszolgáltatottak a populizmussal szemben például. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy jó beruházás, és ez az egyik kiemelt prioritásom. Nagy örömmel várom a szakbizottság véleményét, amely készülőben van, és az év hátralévő részében szívesen folytatom az együttműködést. Köszönöm, elnök asszony! Nagyon köszönöm, hogy elfáradt hozzánk a mai napon. Sok sikert kívánok a munkájához, hiszen az Európai Parlament különböző érdekeit próbálja meg egymással összhangba hozni. Köszönjük még egyszer, sok sikert! Viszontlátásra! Kedves kollégák, majdnem az ülés végénél tartunk. Kicsit megfogyatkoztak soraink, körülnézek. Az egyebek alatt van-e megjegyzés? Gondolom nincs. Már csak arról kell beszélnem, hogy a jövő héten már megint találkozunk, május 4-én reggel 9-től fél egyig, és délután 3-tól fél 7-ig. Mindenkinek kellemes estét, és köszönöm szépen a tolmácsainknak is a munkát, mint mindig a kiváló munkát. De Helgának van egy megjegyzése. A május elsői napi rendel kapcsolatban akkor nyitják meg az Európai történelmi házát, az befolyásolja a mi napi rendünket. Azt mondják nekünk, hogy lehet, hogy a délutáni ülésszakot törölni fogjuk azért, hogy mindenki el tudja menni a megnyitóra, az Európai Történelmi Házának a megnyitójára. De gondolom, majd ez sikerülni is fog, mert nagyon sok mindent ledolgoztunk, a napirendből olyan kérdéseket is megbeszéltünk, melyeket azt hittük, hogy át kell tennünk a jövő hétre. Úgyhogy gondolom a kollégák akkor szabadát tudják tenni magukat délután. Köszönöm még egyszer, még egyszer a tolmácsoknak is köszönöm, és szép, szép estét mindenkinek!